wer ist dafür? dagegen enthaltungen abgelehnt. kompromiss egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezzel a 11-es módosítóz érkezünk, egyes kiegészítése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Következik a 14-es módosító, kettes szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hét igen, hat nem. Elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene ezt elutasítottuk, 20 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21 szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 dagegen Enthaltungen abgelehnt. 43 dafür. Dagegen. A tolmácsok főnöke most tájékoztatott bennünket arról, hogy ezen az ülésen passzív magyar tolmácsolás lesz, ami azt jelenti, hogy fel lehet szólalni magyarul, de nem lehet hallgatni az ülést magyarul. Tehát még egyszer elismétlem, most kaptuk a magyar tolmácskabin az információt, hogy ezen az ülésen passzív magyar tolmácsolás lesz, ami azt jelenti, hogy lehet magyarul beszélni, azt lefordítják minden nyelvre, viszont magyarul hallgatni az ülés nem lehet. Köszönjük szépen! Enthaltungen angenommen. 50 mit Oral Amendment 5 dafür, dagegen Enthaltungen angenommen. Änderungsantrag 1 dafür, dagegen Enthaltungen angenommen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 distanze sono francamente aumentate in quest'ultimo periodo, anche tra gli Stati membri. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne Julie als Berichterstatterin noch mal das Wort geben. Julie, möchtest du noch mal? Uh, well, thank you everybody for um, the comments, which are really helpful and useful. Um, and um, I share many of my colleagues' um, feelings about this.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 maggiore partnership fra le università per creare fin dall'inizio quella che noi vogliamo sia una dimensione europea dell'educazione e quindi joint degrees e concordare curricula insieme anche in due lingue. Questo ci sembra un punto molto interessante. Vielen herzlichen Dank, Herr Джамбацки. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господа и дами министри, заместник министри,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 political argumentation to convince the people that they have to pay if they want to enjoy cultural diversity and quality journalism. Thank you. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt im Moment keine weitere Wortmeldungen von Koordinatoren. Frau, Frau Bild, bitte. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Monsieur le Ministre. On parle beaucoup de mobilité. Le problème de la mobilité, c'est aussi la fuite des cerveaux